Európai Bizottság nyilatkozata az uniós gazdasági diplomáciáról. Most az Európai Bizottság nevében újra alelnök úrnak adok szót, Katainen úr parancsolja. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen. Megint csak egy olyan téma következik, eh, amivel eh, Szarakomi kollégával, illetve a bizottságon belül a kollégákkal szorosan együttműködünk. Pillanatnyilag azt vizsgálják a beruházási bankkal karöltve, hogy hogyan lehet a gazdasági diplomáciát továbbfejleszteni. Minden szintet fel kell használni annak érdekében, hogy a gazdasági érdekeinket külföldön érvényesítsük ez azt jelenti, hogy fel kell számolni a kereskedelmi akadályokat, meg kell teremteni a nyitott globális piac feltételeit, illetve egyenlő alapján kell lehetőségeket nyújtani az európai vállalkozásoknak. Ezen múlik ugyanis a hatékonysága a külső gazdasági fellépésnek. A beruházás és munkahelyteremtési kezdeményezésnek, vagyis a Juncker Bizottság egyik fő célkitűzésének ez az egyik feltétele, ugyanis optimálisan ki kell használnunk minden eszközt, ami az EU prosperitását globálisan előmozdíthatja. Ennek érdekében nagyobb kohéziót, koherensebb megközelítést kell alkalmazni a politika és a gazdaság között, kereskedelem, innováció, fejlesztéspolitika. Az EU gazdasági diplomáciájának pénzügyi dimenziója is van a vállalkozások nemzetközi válását ugyanis lehet és kell is támogatni. Az Európai Bizottság, a Külszolgálat és a Beruházási Bank már is dolgozik az akadályok felszámolásán, illetve a globális piacok megnyitásának ösztönzésén gazdasági kormányzás, a szabályozási konvergencia, illetve a fő partnerekkel való kapcsolatápolás révén. Az összes EU vállalkozás nemzetközi válását támogatjuk, és kereskedelmi, befektetési, illetve szektorális megállapodásokat kötünk világszerte diplomáciai eh, erőfeszítéseket is tesznek a delegációink, illetve a csúcs találkozókon, magasrangú, magas szintű találkozókon politikai felvetések történnek. A vállalkozások, KKV-k nemzetközi eh, piacon való megjelenését eh, támogatni kívánjuk partnerségeket kívánunk létrehozni a kereskedelmi kamarák és külső partnereik között. De még ennél is többet tehetünk annak érdekében, hogy következetesebb, hatékonyabb lehessen a külső fellépésünk a gazdaság terén. Mindenek előtt az EU gazdasági érdekeit kell tisztán látnunk, illetve megismertetnünk a stratégiai célokat a kulcspartnerekkel a politikai eszközöket is fel kell használni e, e célok eléréséhez, a szinergia e, megvalósításához. A konzultáció, koordináció, az egységes fellépés, a parlament, a tagállamok, az ipar részéről nagyon fontos, hiszen az egységes EU erősebben tud fellépni. A gazdasági e, diplomáciai tevékenység, a bizottság, a külszolgálat és az EIP eh, révén eh, egy munkacsoport eh, munkájában is megjelenik, amely koordinációt végez. Az egyik következő lépés az lesz, hogy az EU delegációi jobb iránymutatást kapnak majd arról, hogy hogyan tudják még jobban támogatni az EU gazdasági érdekeit. Azon is gondolkodunk, hogy hogyan lehet a tagállamokkal és az ipari szereplőkkel jobban koordinálni, hogy azonos célokat kövessünk, és a munkát optimálisan osszuk fel egymás között az EU cégek nemzetközi megjelenésénél fontos a megkettőzések elkerülése. Ennek érdekében a tagállamokkal, illetve az iparági képviselőkkel Brüsszelben, az európai fővárosokban, illetve a külső országokban is egyeztetést fogunk végezni. Az EU delegációknak a szerepe kulcsfontosságú tehát. Az Európai Parlament is kulcsfontosságú szerepet játszik a gazdasági ö, diplomáciában, hiszen a világ ö, szinte minden országának parlamentjében vel kapcsolatban állnak önök, üzeneteinket tehát eljutathatják hozzájuk, és a gazdasági érdekeket érvényre jutathatják. Tisztelt képviselők, itt most abba hagyom, nagy érdeklődéssel fogom hallgatni, hogy önök szerint mit tehetnénk jobban, és önök szerint melyek a jó gyakorlatok a külső gazdasági fellépésben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az első hozzászóló a néppárt nevében Tajani alelnök úr másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Az Európai Uniónak javítania kell versenyképességét, különösen az energia területén ehhez pedig megfelelő gazdasági, illetve energia diplomáciára van szükségünk. A feltörekvő országokkal, Latin Amerikával célzott politikát kell folytatnunk. A vállalkozások internalizációjára is oda kell figyelnünk, és itt megint csak a feltörekvő országok lépnek be a képbe. Meg kell néznünk, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy a vállalatok, üzemek delokalizációját meg tudjuk állítani. Az Európai Unió sok mindent tett már ennek érdekében, megpróbált eszközöket kidolgozni, megpróbált lépéseket tenni, megpróbálta az európai gazdaságot fellendíteni. Mindez természetesen rendkívül hasznos volt ugyanakkor nem tudjuk kihasználni a vállalkozásainkban rejlő lehetőséget sem az Európai Unión belül, sem az Európai Unión kívül. Az Európai Unión kívüli tevékenységekhez megfelelő segítséget kell nyújtani a vállalkozásoknak, különösen pedig a KKV-knek. Igen, már is befejezem, elnök asszony. Az export tevékenységet sokkal jobban kell segíteni, mert ez alapvető része gazdaságunknak. Új intézkedésekre van szükség az export tevékenység segítésére. Köszönöm. Köszönöm szépen a szocialisti demokraták nevében Krapini asszony. Két és fél percben. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, a gazdasági diplomácia tulajdonképpen nem új, és nem is először beszélünk róla ebben a házban amikor Tajani úr biztos volt, és a bizottság alelnöke, akkor elindított egy rendkívül érdekes programot, ez még 2013-ban volt, a gazdasági diplomácia területén. Ennek célja az volt, hogy a nemzetközi saktáblán sokkal fontosabb gazdasági szerepet nyerjen az Európai Unió. Egyértelműen összekapcsolta a gazdaságot és a diplomáciát annak érdekében, hogy az Európai Uniós polgárok jólétét szolgálja. Sok esetben külpolitikai eszközöket is fel kell használni, hogy a saját vállalkozásainkat, vállalkozóinkat meg tudjuk védeni, és világszinten javítani tudjuk láthatóságukat és versenyképességüket. A stratégiailag fontos gazdasági területeken meg kell erősödnünk. Juncker elnök azt mondta, hogy internacionalizálni kell a business modellünket, és ebben elsősorban a KKV-knek kell segítséget nyújtani, hogy kiléphessenek az Európai Unión kívülre a harmadik országok irányába. Ez szép célkitűzés, csak azt nem mondta meg biztos úr, hogy hogyan fogja ezt megtenni, és hogy honnan találnak majd pénzt arra, hogy a KKV-k segítséget kapjanak. Egyértelmű kérdést teszek fel, egyértelmű választ várok erre milyen gazdasági, diplomáciai eszközöket próbálnak majd felhasználni Japánnal, Amerikával, Kínával szemben, és mint a KKV Intergroup elnöke szeretném elmondani, hogy nagyon sokat foglalkozom a KKV-kkel, sőt KKV-kkel foglalkozom, miniszter is voltam a saját tagállamomban, Úgyhogy azt is szeretném megkérdezni, hogy egészen pontosan hogyan kívánják segíteni a KKV-ket abban, hogy kiléphessenek harmadik országok piacára hogy kemény vállalkozásaink legyenek olyanok, amelyek megállják a helyüket, amelyek megfelelő profitot termelnek, és amelyek az európai értékeket viszik ki a harmadik országokba. Ehhez rendkívül fontos lenne a gazdasági diplomácia, ami újra feltenné az Európai Uniót a térképre. Köszönöm az LKR nevében. Krasnodemski úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr nem lehet kétséges, hogy az Európai Unió többet tehetne az e- gazdasági diplomácia használatával, igénybevételében. Ez azt jelenti, hogy több beruházást hozhatnánk Európába, ha ügyesebbek vagyunk, és nagyon fontos eh, ez az országok és régiók esetében is. Katainen úr egyébként már beszélt erről, a az európai stratégia keretében. Természetesen, ha új módszerekről beszélünk a gazdasági diplomácia esetében, akkor figyelembe kellene venni a vidéki térségek és régiók érdekeit is, erősíteni kellene a tagállami tevékenységet, és nem felváltani kellene azt. De persze valamennyien tudjuk, a valóság más képet mutat a különbség, az eltérés az Európai Központ és a periféria között folyamatosan növekszik az európai diplomáciának. Az EU-n kívüli országokkal szemben úgy olyan célt kéne megfogalmazni, hogy ezeket a különbséget leépítsük. Az ALDE nevében Sáke asszony. Két percben köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos vita és itt az ideig erről beszéljünk, és támogatjuk, hogy sor kerül a vitára. Az a tény, hogy éppen most beszélünk erről, az azt jelenti, hogy az EU befelé fordult, és ez, ezen kell változtatni, hanem kifelé kell fordulnunk, és meg kell ragadnunk azokat a lehetőségeket, amelyek kínálkoznak. Az egyik az Európai Uniónak az a soft power, és a diplomácia az egyik módja annak, hogy világosabb képet alkossunk az emberek szemben arról, hogy a gazdasági és kereskedelmi politika milyen célokat követ. Például konkrétan beszélnünk kell a kis és középvállalatokról, és két oldalú megközelítést kéne alkalmazni. Egyrészt itt vannak a diplomatáink, a képviselőink, amelyek aztán lehetőséget keresnek harmadik államokban, de üdvözölni kell azt is, hogy a tudás, az információ beáramoljon az Európai Unióba. Úgy gondolom, hogy ö, ö, versenyeznünk kell ugyan a globális piacon, de egy ne egymás ellen. Egy példát mondok. Bostonban, Massachusettsben jártam az US delegit, de az amerikai delegáció vezetőjeként és itt vannak inkubátorok, igyekeznek bevonni a megfelelő partnereket, van holland, svéd, német hub itt az inkubátor területen. Miért ne fognánk össze, miért ne tudnánk bebizonyítani, hogy Európának van mit kínálni, a vállalkozók kedvet tudnánk erősíteni, és a beruházást is vissza tudnánk hozni gyakran az Európai Unióba. Ugyanezt mondhatnánk a Silicon Valley-ről is és azt gondolom van lehetőségünk arra, hogy elkerüljük a párhuzamos fellépéseket, alkalmazkodnunk kell a változó világhoz, intelligens módon kell alternatívát kialakítani, és megfelelő célokat kell megfogalmazni, méghozzá oly módon, hogy mindenkit bevonunk, de a vállalati, szociális felelősségvállalás, az emberi jogok is hozzátartoznak ehhez az Európához, amiről beszélünk ezeket is képviselni kell. Köszönöm szépen a GUA e NGL nevében Solt úr egy percben. Köszönöm elnök asszony, biztos úr. A nyilatkozatból az derül ki, az EU gazdasági diplomácia azt jelenti, hogy a él a kapcsolataival olyan értelemben, hogy piacokat szerez magának és beruházásokat generálnak. Az összes politikai területet szeretnék ebbe bevonni, ez a fő cél, ami alárendelnek mindent, ide tartozik az Európai Beruházási Bank is, és itt azért vannak alapvetően felmerülő kérdések. Nyilvánvalóan kiderült, hogy a kereskedelmet elősegítő tevékenység csak fejlett és kevésbé fejlett országok között működik. Ez a megközelítés nem csak a célpiacokat állapítja meg, hanem pillanatnyilag már most megmutatkoznak vannak azok a problémák, amelyek világosak. A globális déli vidékeken már a, a, a kereskedelem 50%-a folyik, figyelembe kell, veszik ott bizony az érde, érdekeiket, és ebből kiindulva cselekednek. Az Európai Uniónak ezt a jövőben komolyan kellene vennie, ha ezt nem teszi meg, akkor az EU gazdaságdiplomációja a dél-déli kereskedelemben komoly versenytársul el, hiszen a világkereskedelem több mint egy harmada ott bonyolódik le, ezért ezt végig kell gondolni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ott Karas másfél percben. Elnök asszony, alelnök úr, hölgyem és uraim, örülök persze annak egyrészt, hogy ez a kérdés, amit Tajani úr és az INTA csoport alelnökei fogalmaztak meg, tehát hogy a mai napon beszélünk erről a kérdésről. Október 13-a 2015-ben az INTA csoportban, a kis kisvállalkozói csoportban részletesen beszéltünk erről. Örülök annak, mert Ausztria bizony úttörő szerepet játszik itt. A kereskedő Van egy ilyen szekció a körünkben, és amely kereskedelemmel foglalkozik a sikeres nemzetközi fellépést igyekszünk erősíteni, és ebben jó példával jár elő, amikor a kis és középvállalatok export tevékenységről beszélünk. A gazdasági növekedés 80-90%-a a következő 10-15 évben Európán kívül fog megtörténni. Egy harmad Kínára esik, de pillanatnyilag csak az összes európai kis és középvállalat 13%-a tevékenykedik a saját országán kívül kívül 20-25 százalék az Európai Unión belül tevékenykedik. A beruházások a globalizáció miatt jó részt Európán kívül történnek. Az EFSZ-t persze fejleszteni akarjuk, erről beszélünk, igyekszünk egy EFSZ Afrikát is megbeszélni. A kis és középvállalatoknak ehhez segítség kell, támogatás kell, ki kell nyitni előttük az ajtókat, mert különben ezt önmaguknak nem engedhetik meg. Ezért kérjük meg a gazdaság, európai külügyi szolgálat és a kis és középvállalatok együtt lépjenek fel. Köszönöm szépen. Most pedig másfél percben Assis képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Alelnök úr, a gazdasági diplomáciának nagyon fontos támogatójává kell válni a gazdasági érdekeinknek. Mindenek előtt hozzá kell eh, járulnunk eh, a vállalkozásaink nemzetközi válásához. Az Európai Unión belül egységes piac működik, de kkv knek szüksége van a segítségre, ez az erőfeszítéshez tagállamoktól kapnak támogatást, de az Európai Uniónak is segítenie kell a KKV-ket az új piacok megtalálásában az EU-n kívül. Vannak megállapodásaink, kereskedelmi megállapodásaink különböző országokkal, régiókkal. Nagyon konkrét eszközöket kell kialakítani, pénzügyi eszközöket, támogató eszközöket, logisztikai eszközöket eh, annak érdekében, hogy a vállalkozók, és különösen a KKV-k eh, gyorsabban kiterjeszthessék tevékenységüket a nemzetközi szintérre. A másik eh, nagyon fontos aspektus pedig a jó külső beruházások EU-ba vonzása. Ez is nagyon fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen. Janusz Lewandowski másfél percben. President Köszönöm szépen, elnök asszony. Osztom a diagnózist és a receptet is. Katainen és Tajani urak mondták el, hogy miben állnak ezek. Természetesen az európai intézményeknek össze kell fogniuk ahhoz, hogy az EU gazdasági érdekeit a világban érvényre jutassuk. Én azért akartam hozzászólni ez a témához, mert az Irán delegáció elnökeként nagyon érdekes esettanulmány birtokában vagyok. Persze egy óriási ország felé nyitunk most, amelynek óriási a gazdasági potenciálja. 144 hivatalos látogatás történt, a nukleáris megállapodás megkötése óta az EU tagállamok részéről. az európai intézmények számára is nagyon fontos feladat ez, érdekeinket érvényre kell juttatni, ki kell alakítanunk a beruházási területeket, támogatni kell a KKV-kat, és az információkat meg kell osztani ez lenne a 144 kormány látogatáshoz képest az EU hozzáadott értéke, mert persze egy csomó magánlátogatásra is sor került, Eh, és ezek is ezek a látogatások is versengenek természetesen ezért az új piacért. Nyilván mi is bizonyos szempontokat tényleg kívánunk jutatni, például az emberi jogok tiszteletben tartását irányban. Köszönöm. Markus Piper másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Az energia és a nagyipar nyilvánvalóan stratégiai gazdasági területek, érdemes ezért gazdaságdiplomáciai kezdeményezést indítani. Erről elhangzott egy pár dolog, de a KKV is fontos, hiszen sok, sokat várunk tőle. Itt az EU és az Európai Bizottság külföldi piacokon igyekszik növekedési feltételeket teremteni, és ehhez a kereteket is, és itt felszólítjuk a baloldat a parlamentben, hogy támogassák a TTIP szabadkereskedelmi megállapodást, hiszen a keretfeltételekettől ettől jobban lesznek. A globális export kapcsolatok, hát számos tagállam export garanciát kínál, igen jó szolgáltatásokkal állnak rendelkezésre a kamarák is, a gazdasági kamarák, kamarák, ez jó dolog, de azért ennél többet tehetünk. Az Európai Bizottság a globális hálózatait jobban használhatná a gazdasági kapcsolatok érdekében, és az Európai Parlament delegációi is az érdekelt vállalatokat meghívhatnák, magukkal vihetnék az utazásokra. Van büdzsénk is erre a költségvetésünk, van erre pénzünk a parlament költségvetésben, ezt meg tudjuk szervezni valóban. Tehát, hölgyem és uraim, Európa nem ér el annyit, amit elérhetne a lehetőségek alapján éppen ezért törekednünk kell arra, hogy a globális üzletet megkönnyítsük a kis és középvállalatok számára. Helyes lenne, hogyha a bizottság azt a kezdeményezést folytatni, amit tájáni biztos idejével elkezdett, ugyanis a vállalataink külföldön pozitív ők nagykövetei az európai gazdaságnak és életnek. Köszönöm szépen a következő hozzászóló másfél percben Massiliano Salini. Köszönöm szépen, kívánok, A gazdasági diplomácia dimenziója rendkívül fontos az európai kontinens szempontjából. Az európai kontinensnek erősebbnek, láthatóbbnak kellene lennie, és tulajdonképpen a gazdaság mindig is az a tényező volt, amelyel Európa megmutatta a világnak, hogy a polgáraink kreativitása mennyire gazdag, hogy vállalkozásaink mennyire jól működnek, és hogy vezető szerepet tudunk betölteni. Természetesen szükség van a kreativitásra, szükség van a vállalkozásokra, ugyanakkor ezt megfelelő szociális modellhez kell kötni annak érdekében, hogy gazdasági diplomáciát tudjunk folytatni, önmagunkat is jól kell ismernünk. Tudnunk kell, hogy miben vagyunk jók. A feldolgozóiparban például jók vagyunk, ezt kell megvédenünk. Nincsen nagyon sok nyersanyagunk, nem szabad, hogy ezt mások kihasználják. Tehát saját magunkat kell ismernünk, akkor tudunk megfelelő gazdasági diplomáciát folytatni oda kell figyelnünk azokra az országokra, amelyek szolgáltatják nekünk a megfelelő nyersanyagot, amiből nekünk hiányunk van, és velük szemben kell a megfelelő gazdasági diplomáciai eszközöket foganatosítanunk. Tehát meg kell védenünk magunkat, ügyesnek kell lennünk, nekünk kell a kezdeményező, a, a javasoló félnek lenni, aki előáll a kezdeményezésekkel és a javaslatokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dobrok a Parancsoljon. Köszönöm szépen Tajani úrnak, hogy ezt a témát a napirenden tartotta. Egy új elképzelésről van szó, amit a tagállamok jól ismernek már. Köszönöm, hogy folyamatosan foglalkoznak most vele. 24%-a a világ GDP-nek az EU-ból kerül ki, mi vagyunk a legnagyobb gazdasági hatalom. Nagyon fontos, hogy a külpolitika terén is megvalósuljon a gazdaság érdekek képviselete, a gazdasági diplomáció. Ehhez az EU-nak, a tagállamokkal és a vállalatokkal is össze kell fognia, koordinálnia kell. A külszolgálatra is szükség lesz nélkülük nem tudjuk majd megtartani vezető szerepünket a világgazdaságban. Természetesen mindezt az EU állampolgárok érdekében kell tennünk, a gazdasági diplomáciát nemzetközi kell tennünk, és nagyon fontos, hogy a KKV-kre összpontosítsunk és mivel tudjuk, hogy a középosztály a legjelentősebb, minden rendelkezésre álló mechanizmust fel kell használni. A kérdés az, hogy milyen mechanizmusok állnak rendelkezésre, de hát rengeteg van belőlük, léteznek, működnek a tagállamoknál, és használni kell őket a KKV-k terjeszkedésének előmozdítására, annak érdekében, hogy a világvezető szerepünk megmaradjon. Köszönöm az utolsó hozzászóló a kegyziái előtt. Stanislav Polcsák másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Eredetileg más hangnemben mondtam volna el a beszédemet, de most, hogy hallottam a biztos urat beszélni, inkább azzal kezdeném, hogy mi a célja a gazdasági diplomáciának az EU-ban, mert csak annyit hallottunk, hogy szükség van rá. És Grappini asszonyhoz csatlakozva azt kérdezném, ugye a konkrét eszközök mellett a konkrét célkitűzéseket is határozzuk meg. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió erőteljes szerepvállaló a globális piacokon, és ezért nagyobb szerepet kell játszania általában is a nemzetközi szintéren nem, nincs elég erős képviseletünk eddig. És ezek a kérdések összefüggenek. Tajáni úr három célt említett, és úgy gondolom, hogy ebből a szempontból nagyon fontos, hogy jobban támogassuk a saját cégeinket, saját vállalatainkat, mert az Európai Uniónak az egyik legnagyobb eredménye az, hogyha a vállalatok sikeresek, és a nemzetközi piacon is megállják a helyüket. Ez kell, hogy legyen az egyik fő célkitűzésünk, és az egyik fő oka, hogy fejleszteni kell a gazdasági diplomáciát. Nos, négyen jelentkeztek hozzászólásra a KTI eljárás keretében, valamennyien szót kapnak, mert Notis Maria úr az első egy percben. Köszönöm a A jelenlegi politikai kontextusban az uniós gazdasági diplomáciát a nagy német cégek vezetik, pedig sokkal jobban oda kellene figyelnünk a KKV-kre, az európai polgárok érdekeire és igényeire az uniós gazdasági politikát szerintem nem megfelelően alkalmazza az Európai Bizottság. Nézzük meg például, hogy az Oroszországgal szemben alkalmazott megszorítások milyen hatással voltak az európai polgárokra és vállalkozásokra. A TTIP rendelkezései sem megfelelően élnek a gazdasági diplomácia eszközeivel. Mindez azt mutatja, hogy az eurokraták megpróbálják felhasználni a gazdasági diplomáciát egyfajta gazdasági NATO-t létrehozva, ám ez csak is a transatlanti érdekeket védi, és sárba tapossa azt, amit valóban az európai polgárok kívánnak. Köszönöm. Non ist Herr Ivan Nos, Iván Jakovcsics következik szintén egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Az európai gazdaság versenyképes kell, hogy maradjon, sőt, vezető szerepet kell betöltenie a világpiacon, de ehhez internacionalizálni kell a piacunkat. A világgazdasága folyamatosan gyarapodik, ám az ebben betöltött részünk folyamatosan csökken, piaci részesedésünk csökken. Úgyhogy meg kellene néznünk, hogy a tagállamoknak milyen gazdasági kapcsolataik vannak, például Afrikával és Dél-Amerikával, és itt kellene megfelelő szinergiákat létrehozni, és a gazdasági diplomáciát alkalmazni. Nagyon sokszor visszatérünk, és visszatérünk egy kérdésre bármilyen napirendi pontnál itt ebben a házban, ez pedig nem más, mint a migráció kérdése. Azt szeretném még elmondani, hogy az energia és az energiagazdaság rendkívül fontos, ezen kívül pedig a, diplomá, a turizmusra is jobban oda kellene figyelnünk, hogy szervezettebbek legyünk. Katarzyna csinál. Kedves Hát, kedves kollégák, a gazdasági diplomáciának alapvető érdeke, hogy a gazdas, európai gazdasági célokat támogassuk külföldön, az EU-n kívül Gyakran azt mondja a bizottság, hogy gondolnak a kis és középvállalatokra, nem csak a nagy cégeket tartják szem előtt. Gondoljuk most a TTIP-re például, erről is gyakran beszélnek. Most a kis és középvállalatok 13%-a exportál az EU-n kívülre csak. Ez nagyon rossz eredmény, hogyha már arról beszélünk, hogy hogyan támogatjuk a kisvállalatokat. Erősebbnek kell lennünk ebben a támogatásban, az ösztönzésben hiszen figyelembe kell venni az ér, saját érdekeinket, és az érdekeink azt jelentik, hogy a kisvállalatokat támogassuk abban, hogy a külföldi piacokhoz jobban hozzáférjenek. Ne csak a nagy cégek kapjanak lehetőségeket. Szeretném a néppártnak azt mondani, nem akarjuk a TTIP-et, nem akarjuk a CETA-t, de CETA-t igenis az EU érdekeit kell szem előtt tartani, meg tudjuk magunk is szervezni a dolgainkat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tomasics asszony egy percben. Köszönöm szépen. Az új piacok megnyitása a vállalataink számára, és hogy beruházásokat vonzunk az Európai Unióba, ez egy fontos és jó cél. Ebbe az irányba kell elindulnunk, és ezt kell segíteni a gazdaságnak is. Számos tagállamnak saját gazdasági diplomáciája van, bizonyos modellek alapján működnek Egyáltalán nem rossz az EU szempontjából, hogyha ezeket is támogatjuk, hogy külföldön elérjük a céljainkat de biztos vagyok abban, hogy a tagállamok közötti koordináció a helyes út, és az EU intézmények és a tagállamok közötti koordináció. Itt azt gondolom, hogy nem kell ezt intézményesíteni feltétlenül. Számos különbség van a tagállamok megközelítései között, és az ambíciók is különbözőek törekvés az egyes államok vonatkozásában. Az EU gazdasági diplomáciának segítenie kell valamennyi tagállamot, nem csak a legfejlettebbeket. Nos, alelnök úr, még egyszer a mai napon utoljára szót adok önnek. Thank you very much, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm ezt a nagyon érdekes vitát. Különösen örülök, hogy Tajani úr és itt van, ő az egyik úttörője az Európai Unió gazdasági diplomáciájának. Ön vezette be ezt a fogalmat, amikor európai biztos volt, és mm, tovább folytatjuk ezt a kezdeményezést, megpróbáljuk eh, a legjobb gyakorlatokat átvenni a diplomáciai tevékenységbe. Volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy mi a célja, melyek a célkitűzései a gazdasági diplomáciának. Én, én megpróbáltam elmagyarázni, hogy mit teszünk. Alapvetően ez, is, ez rávilágít arra is, hogy melyek a céljaink. Például két nagyon érdekes, magas szintű gazdasági párbeszédet folytat folytattunk, folytatunk. Az egyiket Kínával, a alelnök részvételével és más biztosok részvételével, illetve a kínai kormány minisztereinek részvételével. Illetve Időnként fontos megbeszéléseink vannak a magánszektorral, meghívjuk a magáncégeket a párbeszédben való részvételre, meghallgatjuk őket, megkérdezzük őket, hogy mit várnak az EU-tól, mit várnak Kínától, tehát mit vár a magánszektor a kapcsolatok fejlesztésében tőlünk. Tavaly szeptemberben Pekingben Bulcs, és Öttinger eh, biztosok is részt vettek a párbeszéden. Az 5G eh, keretében. És eh, felvetődött, hogy mi a helyzet a kínai befektetésekkel, Európában eszközölt kínai befektetésekkel sikerült eh, végső formába eh, önteni a szakmai eh, munkát. A Silk Road alap egyre több pénzt szeretne befektetni Európában. Mm, érzékeltetni szerettem volna csak, hogy hogyan zajlik a gazdasági párbeszéd Kínával. Néhány hónappal ezelőtt Ankarában és Isztambulban tartottunk hasonló találkozót, üzletemberi delegációk találkoztak a két fél részéről, és megvizsgáltuk, hogy mit lehetne tenni az üzleti környezet javítása érdekében a két oldalon. Aztán a szabályozási együttműködésről is voltak megbeszéléseink, a makroökonomiai témákról is Moszkoviszi eh, biztos csatlakozott hozzánk akkor. A kutatás, fejlesztési együttműködés is felvetődött Törökország és az EU között. Mindezek csak példák arra, hogy jelenleg milyen tevékenységet eh, végzünk, folytatunk, és mm, rávilágít ez eh, némileg a célkitűzésekre is. Mm ugye, prioritást képeznek ezek a fejlesztési törekvések. Aztán a fejlesztési politika, a befektetés és a kereskedelem fejlesztése kéz a kézben kell, hogy járjanak. Tehát am, azokban az országokban, ahol eh, az EU támogatást nyújt, eh, az a cél, hogy ezek az országok partnerré váljanak, és ne csak segélyfelvevők maradjanak. És eh, ezért egyfajta alapot kívánunk létrehozni. Kicsit hasonlót az FC-hez, ami az EU külső országokban eszközölt befektetéseit támogatná. Még egy utolsó gondolat. A KKV-k együttműködéséről. A kereskedelmi megállapodásokat már említettem, de még néhány dolgot hozzá szeretnék tenni. A, az európai üzletemberi hálózatok külső felépése. Például a kereskedelmi kamarán kiváló kapcsolatfelvételét volt szerencsém látni Kínában, a kereskedelmi témákat jól meg tudják beszélni. Aztán amikor Szingapurban láttam, vagy jártam, vagy az USA-ban jártam, Törökországban ott is ezt tapasztaltam. Most az öbölmenti régiót és Iránt kívánom felkeresni. Iránt említették itt önök is. De hogyha a parlamentnek vannak jó elképzelései arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk még több segítséget nyújtani a KKV-knak. Kérem, jelezzék! Nyilván kereskedelemfejlesztési utazásokat szervezhetünk, meghívhatunk KKV-kat, de az említetteken kívül, mm, hát ha vannak még más jó ötletek, legyünk innovatívak, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok tapasztalt európai képviselő van, kereskedelem politika, kereskedelem promóció terén hasznos tapasztalatokat szereztek. Kérem, jelezzék, hogyha bármilyen jó elképzelésük van, én nyitott vagyok mindenre annak érdekében, hogy a vállalkozásaink a harmadik országokkal is tudjanak kereskedni. Köszönöm szépen az ötleteket. Köszönöm szépen ezzel a mai eszmecserét lezárjuk.